Uh, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Szeretném üdvözölni körünkben, itt az ITRE szakbizottságban, a bolgár elnökség két képviselőjét, Temenuska Petkova asszonyt és Ivájló Moszkovszki urat. Üdvözlöm Önöket itt a szakbizottságban! A bolgár elnökség első hónapját ünnepeljük most, ehhez gratulálok. Bolgár képviselőink, és jó magam is, a bolgár nyakkendőt vettük fel. Ez szimbolikus jelentőségű, és szerintem az ilyen szimbólumokat ne hagyjuk figyelmen kívül, ugyanis közösségünknek apró jelei ezek. Ráadásul nagyon szép ez a nyakkendő. Folytassuk tehát akkor a ma délutáni meghallgatással. A javaslat nagyon egyszerű. Először is mindkét minisztert arra szeretném kérni, Petkova asszony, az energiaügyi miniszter, az energia infrastruktúrát, illetve a nukleáris kérdéseket is beleértve, és Moszkowski urat arra kérem, aki a közlekedési információs, technológia és kommunikációs miniszter, tehát a Telekom digitális agenda témája tartozik hozzá. Azt kérem önöktől, hogy körülbelül 7 percben tartsák meg vitaindító előadásukat, ugyanis utána vitázni szeretnénk a képviselőkkel, majd a végén az első óra végén szeretnénk önöket meghallgatni, a záró megjegyzéseiket, válaszaikat. Nagyjából fél hétkor fogunk majd találkozni. Ezt mondta az elnök úr, de valószínűleg a 16.30-as időpontra gondolt, tehát akkor fogunk találkozni a következő két miniszterrel az oktatási és a gazdasági miniszterrel, szintén a bolgár elnökség részéről. Ennyi lenne akkor indításként. Nagyon jól ismerjük az önök portfólióját itt az ITRE szakbizottságban, és gyakorlatilag minden érdekel minket. Temenuska Petkova asszony, nagy érdeklődéssel várjuk az ön előadását, illetve a bolgár elnökség prioritásait az elkövetkezendő hat hónapra. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt Buzek úr, kedves kollégák! Nagy öröm számomra, és megtiszteltetés, hogy bemutathatom önöknek a bolgár elnökség prioritásait az energetika területén, az Európai Parlamentnek, társjogalkotónknak, és mielőtt részletekbe bocsátkoznék, tehát mielőtt részletekbe bocsátkoznék, szeretném biztosítani önöket arról, hogy óriási megtiszteltetés számunkra, hogy most először tölthetjük be az elnökség pozícióját, Szeretném megemlíteni, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hatalmas felelősséggel jár ez a pozíció, és szeretném biztosítani önöket arról, hogy tisztában vagyunk ezzel a felelősséggel. A fő feladatunk az, hogy kompromisszumra és egyhangú döntésekre törekedjünk, amelyek az összes európai polgár érdekeit szolgálják. Számomra az Európai Parlamenttel folytatandó párbeszéd kiemelten fontos. Tudjuk, hogy csak a konstruktív párbeszéddel tudjuk elérni fő céljainkat és prioritásainkat. Elnökségként nagyon sok különböző kihívással kell szembenéznünk. Ez különösen releváns az energiágazat szempontjából, és ez érthető is, hiszen ez a terület nagyon fontos minden egyes tagállam számára. Attól függően, hogy hogyan fejlődik az ágazat, tapasztalhatunk létet a gazdaságainkban, vagy ennek az ellenkezőjét. Észtország által elért hatalmas sikerek után a jövőbe tekintünk, és várjuk nagy érdeklődéssel az Európai Parlamenttel való intenzív együttműködést azokkal az anyagokkal kapcsolatban, amelyek például a tiszta energiáról szólnak. Biztosítanám önöket arról, hogy a bolgár kormány, illetve a bolgár elnökség felkészült arra, hogy konstruktívan tárgyaljon az Európai Parlamenttel, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megtaláljuk a szükséges kompromisszumokat közösen. Az elképzelésünk az, hogy a fő prioritásainkat érvényesítsük. Tárgyalásaink során, az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásaink során az Energia Unió elveit fogjuk követni, hogy biztonságos, megfizethető és alacsony széndiokszid kibocsátás energiát biztosítsunk minden európai polgár számára. Azt gondoljuk, hogy az energiaunió csak akkor lehet fenntartható, ha figyelembe veszi minden egyes tagállam sajátosságait. Biztos vagyok abban, hölgyeim és uraim, hogy ez az energiacsomag rendkívül ambiciózus és egyedi. Ezért tisztában vagyunk azzal, hogy a konszenzus elérése a tagállamok és a parlament között nem lesz könnyű. Nagy kihívás lesz ez számunkra, de készen állunk arra, hogy ezzel a kihívással szembenézzünk. Készen állunk arra, hogy tárgyaljunk az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást valamennyi európai polgár számára. Ami pedig a megközelítésünket illeti, illetve prioritásainkat. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani az Energia Unió irányításáról szóló rendeletet, az energiahatékonysági irányelvet, a megújuló erőforrásokról szóló irányelvet, ami ezt a három dossziét illeti, hamarosan megkezdjük a trilógust az Európai Parlamenttel. Ami pedig az egyéb jogalkotási dossziékat illeti, szeretném megemlíteni, hogy az Európai Parlamentnek időre van szüksége ahhoz, hogy megállapodásra jusson az energiapiac kialakításával kapcsolatban, és igyekszünk ezt az időt felhasználni arra, hogy közös megközelítéssel jussunk egy dossziéval kapcsolatban. Ami a gázirányelvet illeti, tisztában vagyunk azzal, hogy ez a dosszié rendkívül fontos az Európai Parlament számára. Olyan anyagról van szó, amely komoly hatással lesz valamennyi tagállamra. Mire törekszünk ezzel az anyaggal kapcsolatban? A fő célunk az lesz, hogy konszenzusra jussunk, és megpróbáljuk megtalálni a közös pontot a tagállamok között. Az az elképzelés az, hogy közös álláspontunk legyen ezzel a dossziéval kapcsolatban. Mi a fő prioritásunk? a nyugat-balkáni régió integrációja. Számunkra kiemelten fontos, hogy törekedjünk az energiaforrások és útvonalak diverzifikálása szempontjából, ugyanis ez az energiabiztonságunk szempontjából kiemelten fontos. Hogyha az energiáról szólunk, és a bolgár elnökség programjának fő pontjairól, a hiányzó infrastruktúra megépítésére szeretnék központosítani, ugyanis ha legalább csak akkor e, tudjuk biztosítani az ellátás biztonságát, illetve a régió versenyképességét, ha a hiányzó infrastruktúra felépül. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! tisztában vagyok azzal, hogy nincs sok időm, hogy ismertessem önökkel a fő prioritásainkat. Ezért most csak az elnökségnek a főbb szempontjait emeltem ki, és ezt a lehetőséget felhasználom arra, hogy elmondjam önöknek, az Európai Parlament megbízható partnerei leszünk. A fő célunk az, hogy biztonságosabb, gazdagabb Európára törekedjünk. Elnök, köszönöm szépen ezt az előadást. Most pedig szeretném Ivajlo Moszkovisz urat felkérni, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem önökkel a bolgár elnökség prioritásait. Konszenzusra törekszünk, versenyképességre és kohézióra valamennyi ágazatban. Igyekszünk megerősíteni a nyugat-balkáni régió integrációját annak érdekében, hogy az Európai Unió főbb értékeit fel tudják vállalni. Négy prioritáson fogunk dolgozni az elkövetkezendő öt hónapban. Ez pedig a következő Európa jövője és a fiatalok jövője, biztonság és stabilitás, digitális gazdaság és digitális ismeretek. Valamint európai perspektíva és összeköttetés a nyugat-balkáni régióval. Az egyik célunk az, hogy az év végéig megvalósítsuk a digitális egységes piacot. Aktív munkát fogunk végezni a digitális gazdasággal, illetve a digitális ismeretekkel kapcsolatban. Ez pedig azért fontos, hogy azokat a kezdeményezéseket megvalósítsuk, amelyek a digitális egységes piac stratégiájához kapcsolódik. A trióban partnereinkkel aktívan együttműködünk, és igyekszünk biztosítani a legfontosabb aktákkal kapcsolatos folytonosságot, hogy a lehető legjobb eredményt elérjük. Szeretnénk felgyorsítani a digitális technológiákat az 5G hálózat technológiájával kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az összeköttetéseket, illetve a multimodális hozzáférést is javítsuk. Bulgária az elnökséget olyan időben vette át, amikor nagyon sűrű a digitális agendánk, a folyamatban lévő aktákkal kapcsolatban, illetve az Európai Bizottság új kezdeményezéseivel kapcsolatban egyaránt, amelyek idén tavasszal fognak napvilágot látni. Fő feladatunk idén tavasszal az, hogy folytassuk és sikeresen lezárjuk azokat a tárgyalásokat, amelyek az elektronikus kommunikációs szabályozási keretrendszerrel kapcsolatban, ez még a bolgár elnökség alatt befejeződik, és ezzel pedig egy lépést előre teszünk a gigabit társadalom megvalósítása felé. Úgy gondoljuk, hogy ez kiemelten fontos az európai gazdaság számára, ugyanis ez fogja felvázolni, hogy a verseny hogyan alakul, és igyekszünk az 5G-vel kapcsolatos beruházásokat fellendíteni ezáltal. A kiberbiztonság jelentős részét képezi a modern digitális gazdaságnak és társadalomnak, ezért aztán politikai rendünkön is első helyen szerepel. A kiberbiztonsági jogszabály tervezettel kapcsolatban is dolgozunk, amelyel az ENISA ügynökség egy megalapozott, megbízható, állandó megbizatást kap, és olyan kiberkörnyezetet igyekszünk teremteni, amelyel a kibertanúsítás keretrendszere is megvalósulhat. Ez pedig az internet biztonságát és hitelességét is biztosíthatja, és a jelenlegi piaci széttöredezettséget felszámolhatja. Az Bulgária együtt kíván működni az Európai Parlamenttel a nem személyes adatok szabad mozgása területén, ez az adatalapú gazdaságnak nagyon fontos eleme. Meg vagyunk győződve arról, hogy az ilyen adatok szabad mozgása kiemelten fontos a digitális gazdaság működéséhez, új munkahelyeket teremt, amelyek a jövő szempontjából fontos készségeket is igényelnek, és ahhoz, hogy a digitális gazdaság jól működjön, az adatoknak az Európai Unión belül szabadon kell tudnia mozogni, ehhez pedig a tárgyalásokat meg kell kezdeni, amint az Európai Parlament szavaz az ezzel kapcsolatos módosításokról. Tisztában vagyunk azzal, hogy az polgároknak az elektronikus üzetek, üzenetek bizalmas jellegét biztosítani kell, és kompromisszumos döntéseket kívánunk hozni, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a kellő védelem és az innováció között. A bolgár elnökség részéről várakozással tekintünk a harmadik adatcsomaggal kapcsolatos vitáról, ugyanis a közszektorbeli adatok megnyitásának lehetősége, illetve ennek fontossága vitán felül áll. Olyan kezdeményezés ez, amelyet a bizottság a közszektor beli információk újrahasznosításával kapcsolatos irányelvhez köti, illetve egy miniszteri vitát is fogunk tartani a közfinanszírozott adatokról szóló miniszteri ülést tartunk, tehát a júniusi tanácsülés során. Ezen intézkedés csomagon belül lesz majd egy nem jogalkotási kezdeményezés a mesterséges intelligencia és a robotika témájában. Arra törekszünk majd, hogy a tanácsi következtetések előkészítésén dolgozzunk, és beindítjuk az Európai Uniós domain jogszabály felülvizsgálatát. Igyekszünk az internet adta lehetőségekkel és kihívásokkal is megbírkozni. A nagy teljesítményű kutatás területén például annak érdekében, hogy megerősítsük az Európai Unió globális vezető szerepét ezeken a területeken. Ebben az évben még az év elején várhatóak olyan jogalkotási kezdeményezések, amelyekkel biztonságos és innovációbarát ökoszisztémákat valósíthatunk meg az Európai Uniós online platformokon keresztül, tehát a platformok és a vállalkozások közötti összeköttetések erősítéséről beszélünk, illetve arról, hogy hogyan lehet megakadályozni a káros tartalmak terjedését az interneten keresztül. Ezek a témák mind több országot is érintenek, ezért igyekszünk intenzív vitát folytatni az Európai Tanács előkészítő szerveinek keretében. A 2020 utáni MFF-fel kapcsolatos tárgyalások a bolgár elnökség után kezdődnek meg, és azt reméljük, hogy a digitális technológiával kapcsolatos alcím is szerepel majd ebben, hiszen nagyobb finanszírozási forrásokra van szükség ahhoz, hogy a digitális ismereteket, a digitális infrastruktúrát, a szolgáltatások digitális átalakulását és a kiberbiztonságot biztosítsuk. Igyekszünk az Európai Uniós digitális politikákat érvényesíteni a Nyugat-Balkánon, konkrétabban, hogy biztosítsuk a széles sávú hozzáférést mindenki számára. Ehhez az ultra gyors határokon átnyúló összeköttetéseket, illetve internetkapcsolatokat kell megvalósítani, és fokozatosan csökkenteni kell ezen országokban a roaming díjakat. Ezen kívül pedig elmondhatom, hogy már több kétoldalú kezdeményezést is megvalósítunk ezen a területen. Ahogyan tudják, az elnökségünk mottója, hogy egységesen erősebbek vagyunk, és bízom abban, hogy a tagállamokkal együtt, illetve az önökkel való szoros együttműködésben nagyon sokat tehetünk azért, hogy a digitális egységes Európát megvalósítsuk azon fogunk dolgozni, hogy ezt a célt megvalósítsuk, és támaszkodunk majd az önök támogatására. Uh, uh, thank you very much. Köszönöm szépen, miniszter úr és miniszterasszony a bevezetőjüket. Most minisztros, yo me voy a... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter asszony, miniszter úr. Ami az érdeklődést mutat hiszen a képviselők óriási tudással, ismeretekkel rendelkeznek ezzel a témával kapcsolatban, ezért azt gondolom, hogy a bolgár elnökség kitűnő partnere lesz az Európai Parlamentnek. Két olyan terület van, amelyek alapvető fontosságú az elektronikus meg kell próbálni közelíteni az összes tagállamban az ezzel kapcsolatos kezelési módokat. Vannak olyan aspektusok, mint például a licencek használatának időtartama, ami egyébként nagyon komoly hatással van a befektetésekre, figyelembe véve ezek költségeit, és más aspektus. Ez lesz legalábbis elsőjén, ha jól emlékszem, egy trilógus lesz, a következő trilógus, ahol meg kell próbálnunk a spektrummal kapcsolatos fejezetet lezárni, és természetesen a tanácsban és vannak ával kapcsolatban, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egy kicsit lögdössük a tagállamokat, a tanácsot azzal kapcsolatban, hogy ez döntő jelentőségű. Tehát egy lépést kell előre tennünk a háromoldalú megbeszélésen, és legyen az a cél, hogy legalábbis nem a munkájukat, ami ezzel kapcsolatos a... és a célkitűzéseinket. Tehát fél év az nem olyan hosszú, úgyhogy nagyon fontos rögtön az elején a lovak közé csapni. A szociáldemokrata frakció nevében Korombácsa úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt miniszterek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Szociáldemokrata frakció eh, nevében. Ez itt az ITRE szakbizottság. Nyilván Önök is szorosan figyelemmel követik a szavazásokat az Európai Parlamentben, nem csak azért, mert Bulgária most az elnök ország. Nyilván tudják, hogy három nagyon fontos téma elfogadására került sor múlt héten Strasbourgban. Hadd mondjam el, hogy a parlament célkitűzéseit majdnem ö, egyhangulag fogadták el az megújuló energiaforrások 35%-os részesedése, illetve Ez azonban szembe megy ezzel, amit a tanács gondol, 30%, illetve 27% a megújuló energiaforrások tekintetében. Biztos vagyok benne, hogy tudatában vannak, hogy nagyon nehéz feladat lesz egyensúlyt teremteni ezen célkitűzések között. Hadd említsem meg, hogy ami a, ezeket a célokat illeti, a szociáldemokrata frakció egy 40%-os célkitűzést fogalmazott meg. Egy másik célkitűzés, ami szinten felvetődött, de nem sikerült konszenzusra jutni, ez az úgynevezett kötelező érvényű célkitűzésekre vonatkozott. Az a az első programból már le tudtuk vonni a tapasztalatokat, és ott kötelező érvényű célokat határoztunk meg. Ez fontos szerepet játszott. Láttuk, hogy a tagállam, amint eh, specifikus célkitűzést fogalmaz meg, ezt el is éri. Mindazonáltal sok tagállam az előző céljait nem eh, érte el, és most eh, új célkitűzéseket határoz meg. Ez azért egy kicsit furcsa. Egy másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez az Energia Unió rendelet eh, eh, irányítása és az összekapcsolódás. Nyilván önök is tudják, hogy ambiciózus célkitűzéseink vannak, ami a megújuló energiaforrásokat illeti, és ez hatalmas problémákat okoz, ami az összekapcsolódást illeti. A 10%-os célkitűzést nem sikerült elérni még, és most pedig a 15%-ról beszélünk az összekapcsolódás szintjén. Ezt a harmadik irányítási jelentésben említették meg, amelyet eh, hát csikorogva leállt a munka egy anyagban. Ez nem jelenti azt, hogy más témákban is le kell állítani a munkát. Vannak más formák. Hadd említsem meg, hogy az északi áramlat nem az egyetlen eh, projekt, ami a gáz szállítást illeti. Aztán eh, Moszkvai tudják a roaming díjakat, barangolási nehéz területre evezett nem egyszerű ez a téma. Tisztelt miniszterasszony, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy hogyan kívánja figyelembe venni azt a specifikus megközelítést, a mi eh, javaslatunk inkább egy egységes, majdnem, hogy központosított megközelítést javasol az energia tekintetében. Az én politikai frakcióm nem mindenképpen gondolkodik ugyanígy, de ön hogy fogja ezt megközelíteni? Ön hogyan fog majd konszenzusra jutni a tanácsban a tárgyalások során? És milyen irányba kívánja, vagy hogy, mit gondol, milyen irányba billen majd a mérleg? Nagy siker lenne, hogyha hat hónapon belül le tudná ezt zárni. Én azonban attól félre, félek, hogy a következő elnökségnek kell majd átadni ezt a témát. Miniszter úr, Az önhöz intézett kérdésem kapcsolódik de Castello asszony kérdéséhez, a távközlés. Én a terek jelentéstevője vagyok, és kollégámmal együtt igyekszünk egy igyekszünk következetes megközelítést elérni. Nem akarunk káoszt vagy kaotikus megközelítést, és ezért azt gondolom, hogy az Európai Parlament kinyújtotta kezét, és kinyitotta szemét a valóságra, és megpróbáltunk megpróbáltuk a lehető legnagyobb mértékben támogatni a gazdaságokat. Igyekszünk áramvonalasítani ezt a nagy távközlési csomagot. Ön szerint a tanácsban van-e konszenzus ezen a területen? Úgy gondolja-e, hogy realisztikus eh, megvitatni ezeket a kérdéseket az ön E, e, önök elnöksége alatt. Az, a csomag, mint olyan, elkészülhet-e áprilisra? És azt gondolja-e, hogy az ön elnöksége alatt, az önök elnöksége alatt le lehet zárni ezt a csomagot? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE nevében hadd köszönjem meg az elnökség képviselőinek, hogy eljöttek, itt vannak, és megosztják velünk a gondolataikat. Nagy érdeklődéssel követjük ezt, és nagy érdeklődéssel fordulunk a bolgár elnökség prioritásai felé. Ahogy elhangzott, vannak itt nagyon fontos a múlt héten a parlamentben elfogadott témával kapcsolatban nagyon fontos kérdések merülnek fel. A tiszta energia csomag hatáját és dimenzióját tekintve mindenképpen említendő elemek vannak ebben. Kérem, hogy próbáljon egy kicsit pontosabban fogalmazni az ütemtervet és az elvárásait illetően Mikorra várhatjuk azt, hogy az elnökség megkezdi a tárgyalásokat a parlamenttel, tudva a múlt heti csomagtartalmát, ismerve ezt? Azt gondolom, hogy hatalmas nyomás alatt válunk, hiszen állunk, hiszen parlamenti választások lesznek 2019-ben, tehát körülbelül egy évünk van arra, hogy ezt az anyagot megvalósítsuk. Kérem, hogy egy kicsit pontosabban fogalmazzon azzal kapcsolatban, hogy ezen témákban mikor kezdődhet meg az egyeztetés, és végeredményben az elnökségnek mi a e, célkitűzése, a végső célkitűzése. Persze tudom, hogy nagyon e, kockázatos erről e, spekulálni, de ön is megfogalmazott bizonyos kritériumokat, ami alapján sikeresnek tekinteni az elnökségét. Úgyhogy erre, erről várok eh, további információt. Köszönöm szépen! Most következik a, következnek a többi következik a többi hozzászóló, egy kicsit rövidebben, ha lehet, Szorinyó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Unióban egy olyan fél év áll előttünk, tehát a 2020 utáni pénzügyi tervezés. Ez nehéz lesz, átfogó lesz. Minden esetre van itt néhány dolog, amely, amely, ami abszolút világos. Önök beszéltek a versenyképességről, én a kohézióról is beszélnék. A kohézió azt jelenti, hogy kisebb az egyensúlytalanság. Nagyon fontos ebben az új fejezetben valamit tenni a konvergenciáért. A konvergencia nem azt jelenti, hogy a gazdagoktól a szegények felé irányítjuk át a pénzt, hanem szinergiát jelent azok az országok, amelyek több potenciállal rendelkeznek, segítenek azoknak, akik jelen pillanatban kevesebb, kisebb potenciállal rendelkeznek arra, hogy foglalkoztatást erősítsék, hogy jólétet teremtsenek. És ezzel eh, természetesen piacot is teremtenek, és ez az, ami végeredményben az Európai Uniót erősíti. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogyan látja a gyakorlatot tekintve az önök fontos témáinak tükrében. Energia. Az energiacsomagot például múlt héten elfogadtuk, aztán az intelligens közlekedés, a mobilitás. Ez vonatkozik a digitális témákra, a tiszta energia. Ugyanígy. Valamint még egy téma, ami nagyon szívügyünk a fiatalok kérdése és a digitális terület fejlődése. Hogyan látják ezt az egész e, témakört? Hogyan tudják a konvergenciát e, itt érvényesíteni? Ez kellene, hogy legyen az alap, mert csak a konvergencia e, teszi lehetővé azt, hogy az emberek valóban előnyt kovácsoljanak, előnyt szerezzenek a döntéseink nyomán hamarosan választásokra kerül sor. Úgy Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Петкова, уважаеми господин... Köszönöm szépen. Petkova asszony, Moszkovszki úr, én is üdvözlöm Önöket területen és az energetika területén egyaránt. A bolgár elnökség kidolgozta prioritásait, még sok és az ellátási útvonalak diverzifikálásának ügye a bolgár soros elnökség prioritásává vált. Ezzel kapcsolatosan Petko Valkáni gáz hub, gázközpont, gázközpont a megfelelő összeköttetésekkel együtt. A kérdésem a következő. A legtöbb ide vágó jogalkotási javaslatban az innovációhoz beruházásokra van szükség. A digitális biztonsághoz azonban mindenképpen szépen, mondja Felbrándi képviselő, örülök, hogy eljöttek ma a szakbizottságomba. Petková asszonytól kérdeznék először is. Ahogyan a tanács kezelt különböző energetikai dossziékat nagyon szorosan összefügg ezekkel a három és fél, négy éves következtetésekkel. 2014. októbere energetikai szempontból gyakorlatilag a múlt századnak számít, ugyanis csak a tavalyi év során, 2014. októbere óta sok minden történt, a tanács azonban továbbra is ezekre a tanácsi következtetésekre alapoz, mégpedig nagyon nagy részletességgel teszi ezt. A kérdésem tehát az, hogy nem gondolja-e, hogy ezek a következtetések mostanra elavultak, és a GDP-hez mérten négyszer annyit költ, mint mi erre a területre. A tanács által meghatározott nem túl ambiciózus célok ön szerint tényleg ahhoz vezetnek, hogy Európa vezető szerepet játszik majd, vagy nem kellene esetleg a parlament prioritásait követni? Mikor... Köszönöm szépen, el. akkor most meghallgatnánk az ön válaszait. fontosságú, a tagállamok gazdaságának egészére nézve, és minden európai polgár számára, és hogy aktívan párbeszédet folytassunk az Európai Parlamenttel is, hogy minél nagyobb legyen az egyetértés, és hogy a lehető legjobb eredmények, és hogy aktívan párbeszédet folytassunk az Európai Parlamenttel is, hogy minél nagyobb legyen az egyetértés, és hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el az európai polgárok érdekében konkrét kérdésekre áttérve, ami a megújuló energiákat illeti és az energiahatékonysági célkitűzéseket. Ahogyan már említettem, hamarosan három oldalú egyeztetéseket folytatunk az Európai Parlamenten mindezen dossziékról. Az egyeztetések során a bolgár soros elnöksége a konvergenciát kívánja megvalósítani, és a lehető legnagyobb előrelépést az összes említett dosszié esetében. Kurumbasev úr, Peterson úr, Tosanovski úr kérdéseire válaszolva szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy elérhető, reális célokat tűzzünk ki. Szerintem ez nagyon fontos, ez is prioritásunk kellene, hogy legyen. rákérdeztek a különböző tagállamok jellegzetességeire, specificitásaira. Természetesen minden tagállam egyedülálló. Úgy gondoljuk, hogy az Energiaunió csak akkor működhet fenntartható módon, hogyha figyelembe veszi minden egyes tagállam energiamixét. Urucsev úr kérdésére válaszolva, ami Dél-Kelet-Európát életi és a rendszerek közötti konnektivitást. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos ügy, közvetlenül összefügg a régió biztonságával és versenyképességével is. Test. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos ügy, közvetlenül összefügg a régió biztonságával és versenyképességével is. Bizottsággal koordinálva hoztuk létre ez egy európai projekt, ugyanis lehetőséget biztosít majd arra, hogy a földgáz, hogy balkáni központról beszélünk. Ugyanis, hogyha ezt a projektet végrehajtjuk, megvalósítjuk, akkor a bizton, az ellátás biztonsága számára véletlen, ugyanis Bulgária földrajzi elhelyezkedése rendkívül kedvező ebből a szempontból, de mondom még egyszer, ez nem egy nemzeti projekt, hanem egy közös európai projektünk. Ami Petersen úr kérdését illeti, azt szerette volna, hogy mondjak konkrétumot a menetrendet illetően, illetve a munka folyamatát illetően. Ami az első csomagot illeti, ez rendkívül nagy fontossággal bír. Ide tartozik a kormányzásra vonatkozó szabályozás, a megújuló forrásokról szóló irányelv és az energiahatékonysági irányelv. Ezzel a csomaggal kapcsolatosan még a hónap végén szeretnénk megkezdeni a parlamenttel a háromoldalú egyeztetéseket. Ami az energiapiaci dizájnt illeti, szerintem a parlamentnek több időt kell biztosítanunk, rendelkezésére bocsátanunk a konszenzus elérése érdekében. És ezt az időt felhasználhatjuk arra is, hogy egy másik fontos szabályozás az ACER szabályozás kapcsán konszenzus születhessen. A fő célunk az, hogy fenntartsuk a lendületet a tárgyalásokban, és hogy megtartsuk, megőrizzük a horizontális megközelítést, ugyanis minden dosszié nagyon specifikus, de különleges helyet foglal el egyúttal a csomagon belül es, és a csomag egyébként nagy, és igen nagy és átfogó, köszönöm. Köszönöm a figyelmüket. Később is lesz lehetőség még válaszolni esetleg. Köszönöm szépen. Pilár de Castillo asszonynak szeretnék köszönetet mondani, és a spektrumról. A legfőbb célunk az, hogy az 5G területén előrelépést érjünk el, autonóm járművek, önvezető járművek, intelligens internet, és így tovább. Hogyha fel kell gyorsítanunk a munkát. Együtt kell működnünk, össze kell hangolnunk a fellépésünket, annak érdekében, hogy elérjük ezeket az eredményeket, Bulgáriában sajnálatos módon lemaradásban vagyunk, ami a spektrum kihasználtságát illeti, de hasonló körülményeket, amelyekre szükség lesz. Ugyanis még a 4G kapcsán is vannak kiaknázatlan kapacitásunk tenni a konnektivitásért, a megfelelő infrastruktúra kialakításáért, biztosítani kívánjuk a megfelelő sebességet és minőséget. Gondoljuk, hogy lehetőség van egy konszenzus elérésére, és arra, nagyon fontos téma a barangolási díjak, a roaming díjak kérdése. Úgy gondolom, hogy ezt elsősorban az elnökség szempontjából kell kezelni ezt a kérdést. Ha valaki Macedóniában vagy Szerbiában jár, és ott barangol, ott roamingol, akkor percenként 4 eurót fizet fedében is. Ha az EU-s polgárok tehát a jövőben utaznak, Zorényó úr kérdésére szeretnék most válaszolni. a digitális kezdeményezések végrehajtásának javítása, a különböző normák, mindez nagyon fontos a digitális átállás szempontjából. Vannak további rúgzonok kérdései, milyen architektúrát, milyen operációs rendszert használhatunk. Ézáson akkor minden bizonyal az egységes biztonsági standardra, és valamiféle tanúsítási rendszerre is szükség lesz. Láthatjuk, hogy még nagyon nagy erőfeszítésekre lesz szükség. Four, five minutes, so... Tehát most akkor négy-öt percünk van, Turmes úr, paran. De egy árnyékjelentéstevői ülésen voltam, miniszter úr. Úgy tudjuk, hogy a, a dél-kelet-európa határain túl is átnyúlna ez a, az elektromossági villamosenergia piac. Úgy tűnik, hogy nagyon jó lehetőségünk lesz az elkövetkezendő másfél évben hogy Dél-Kelet-Európában elmélyítsük ezt a villamos enetén. Ezért az ő egy tanulmányt készített egy nemzetközi szervezet az Európai Unió számára, és ami nagyon meglepő volt ebben, az az, hogy Bulgária Portugáliával együtt, és talán Spanyolország egy részével együtt a leginkább költséghatékony napenergia olyan helyzet alakult ki, hogy mivel van ez a 2020-as kötelező célkitúzés, Luxemburgnak statisztikai transfert kell majd város vásárolnia Franciaországnak szintén, és Bulgária miért nem látja ebben azt a lehetőséget, hogy eseket és túl tudná lépni ezzel? Ugyanis végül Azt láthatjuk, hogy Bulgária nagyon nagy nyertese lenne a gyors megújuló átállásnak. Ha jól értem, mondja az elnök, a kérdést a Petkova miniszterasszonynak intézte, aki az energiapiacért felelős. Természetesen a digitális agenda szintén igen fontos az intelligens hálózatok, de a kérdése. Tisztelt Urmes úr, igen fontos kérdés ez. Ez a téma nagyon fontos számunkra, ugyanis elértem, 16% a célunk 2020-ig, és ezt a célt már 2013 végén sikerült elérni hogy ezt a területet fejlesszük, és a bolgár, bolgár elnökség alatt tapasztalatunkat valamennyi vita során fel fogjuk használni. azt mondhatom, hogy ezt a lépést jelenleg tervezzük, tehát meg is fogjuk tenni a jövőben. Rendben, mondja az elnök. Úgy hiszem, hogy további kérdés nincs a közönség soraiból, úgyhogy köszönöm, mindként köthetünk. Köszönöm tehát, most pedig szeretnénk itt üdvözölni a két másik bolgárminisztert. minisztert. Uh, well, uh, next ministers in the tehát a következő miniszterek, akiket meg fogunk hallgatni, Irvalcsev oktatási és tudomány ügyi miniszter van itt körünkben. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Tehát akkor még egyszer bemutatnám önöknek a minisztereket, üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Karanyikolov miniszter úr a gazdaságért felel, e számunkra az ipart, a KKR-ról, itt ebben a szakbizottságban, és Válcsev urat is köszöntöm, aki az oktatásért és a tudományért felel, a mi szempontunkból pedig a kutatás miatt fontos ez a téma. Megkérem akkor önöket, Két percet, legfeljebb 10 percet adnék a bevezetőre, a vitaindítóra, Először Karanyikolov úr fog hozzászólni, majd utána Válcsev úr. Ezután pedig megnyitjuk a vitát mindkét témával kapcsolatban. Miniszter úr, Karanyikolov úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm ezért a lehetőségét, hogy bemutathatom önöknek a tanács polgár, az Európai Unió ipar és űrpolitikája megfelelően fejlődjön, azért, hogy a lehető legjobb eredményeket elérjük, és hogy fenntartsuk a folytonosság szellemét. Reméljük, hogy folytathatjuk a jó munkát az elnökségen belül, illetve az Európai Parlamenttel. 2017 során az Európán Azonban a politikai fejlemények az elmúlt néhány évben illetve azok a rendszeres problémák, amelyek a globális pénzügyi válságból adottak, egyértelműen azt mutatták, hogy mennyire fontos a reformok megvalósítása, annak érdekében, hogy hosszú távú keretet a társadalmaknak szembe kell nézniük, azok a gyors technológiai változások, amelyeknek köszönhetően megváltoztak hirtelen megváltoztak a gazdasági kapcsolatok, és azok az akadályok, amelyek az európai ipar fejlődését akadályozzák, aktív politikai munkát igényelnek tagállamoknak, és nagyon fontos szakaszban vettük át az elnökség feladatát. Tisztában vagyunk azzal, hogy hat hónap nem elegendő, de meggyőződéses európaiként szeretnénk hozzá részt vegyünk a közös szakpolitikákban és megoldásokban, amelyeket az európai polgároknak kínálhatunk. Realisták vagyunk. Tisztatban vagyunk az erősségeinkkel és a gyengeségeinkkel, és tisztességes kereskedőként jelenbe véve, hogy az európai parlamenti képviselők az európai polgárok közvetlenül megválasztott képviselői a folytonosság szellemében fogunk dolgozni, ugyanis sikereink mindig a közös erőfeszítés eredményei. dolgozó emberek vesznek körül. Ezt azért mondom, mert önök rengeteget tettek az Európai Unió iparpolitikájának fejlődéséért. Mi a magunk részéről azon fogunk dolgozni, hogy fokozzuk az európai ipar versenyképességét, és számítunk önökre. Megvan az Európai Bizottság első átfogó közlemény az iparpolitikáról, ami átfogja azokat a szakpolitikákat, amelyek az ipar versenyképességére irányulnak. Most pedig ennek a megközelítésnek az alapján igyekszünk dolgozni, arra törekedni, hogy egy átfogó és megőrizzük Európa versenyképességét, közös iparpolitikára van szükségünk, amely a szorosabb egyeztetésen alapul a nemzeti és az európai politikák között. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy közös, hosszú távú fejlesztési, iparfejlesztési célokat határozzunk. Az iparba bevonzók a befektetéseket, előreláthatóságra van szükség hosszú távon, ezért ennek a szakpolitikának a hosszú távú jellege kiemelten fontos. Ezen kívül pedig globális partnereink és versenytársaink már hajtanak végre ilyen hosszú távú iparfejlesztés, ami szükséges előfeltétele a fenntartható fejlődésnek és a gazdaság többletértékének. A tudás intenzív nagy tudásigényű gazdasági ágazatok fogják fellendíteni Európa versenyképességét, innovációra, befektetésekre van szükség az emberi erőforrások területén, ahhoz, hogy a legtehetségesebb, leginnovatívabb embereket Európában tartsuk hogy biztosítsuk a fenntartható gazdasági növekedést és prosperitást, el kell mélyítenünk az egységes piacokat, felszámolni a vállalkozások előtt álló akadályokat, fellendíteni a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését, biztosítani a piaci hozzáférést, harmadik országokban javítani a szaksebbé váljon, és hogyha ezt sikerül megtennünk, akkor a nagy, magaszintű technológiát igényelő beruházásokat is ide vonzhatunk, illetve mint például az Ipar 4.0. Az ITEX elsősorban arra fog összpontos, konkrétabb témákkal is tudunk foglalkozni, ami az európai ipart és az európai vállalkozásokat illeti. A tanács üdvözli az Európai Bizottságot hozunk létre a KKV-k számára, a startup induló vállalkozások számára és a továbbfejlesztett scale-up eh, vállalkozások számára felülvizsgálatéval is foglalkozunk. Szorosan figyelemmel kísérjük. Az európai űrpolitikát a Kopernikusz, a fő témák, amelyeket meg fogunk vitatni, ez az európai űrágazat versenyképessége globális szinten. Főpezzük a tárgyalásokat az európai védelmiparról. Szeretnénk, hogy ezt a kezdeményezést lehetőleg hamarabb elfogadja. annak foglalását a Horizon 2020-ról eh, és az FP kutatá, 9-es kutatási keretprogramról, ez ügyét és a fúziós energia kutatását. Az ITER ez nagyon fontos kutatási együttműködési program a globális gazdaság érdekében és a tudomány érdekében az EU, Kína, Japán, Dél-Korea, Oroszország, az Egyesült Államok és Bigon úrnak, az ITER új vezetőjének, hogy optimalizálják ezt a programot. Ugyanilyen támogatást várok a tanácstól is, ami Japán, Kína eh, eh, partnereinkkel eh, együttműködve. A kutatási portfólió energia területén ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy mind önöknek, mind a tagállamoknak nagyon fontos, hogy a kutatási és képzési programot elvetettük az önök bizottságának, hogy egy véleményt eh, kellene készíteni az Euratom program eh, kutatási és képzési programját illetően. Eh, Bulgária számos kutatási és innovációs fórumot fog vendégül látni, a kutatási infrastruktúra fenntarthatóságáról szóló konferencián részt vegyenek márciusban Szófiában vagy a 2030-as élelmiszer, Food 2030, tehát élelmiszer 2030-as években program Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen, miniszter úr, és most meghallgatjuk a képviselőket, Éler kollega. Köszönöm a minisztereknek, hogy ellátogattak hozzánk. Váltsav úrhoz lenne egy kérdésem az innovációs keretprogramot illetően. Nagyra értékeljük a bolgár elnökséget, mert azt gondoljuk, hogy sürgős, hogy a program bemutatásával egyidejűleg az innovációs hézagról is beszéljünk Európában. Ez kulcsfontosságú eh, prioritás a parlament részéről, hogy az innovációs eh, hézagot leküzdjük. Azt hiszem, hogy ezt a megvizsgálva fontos a STOA legújabb tanulmányát áttekinteni az innovációs hézakkal kapcsolatban. Hogyha ezt meg akarjuk szüntetni, egy kicsit ironikusan fogalmazva, azt hiszem ez egy kicsit olyan, mint egy pókerjáték, hogy lehet az, hogy folyamatosan a kis kompromisszumra jutottunk, és a lényegi, viszont a lényegi érdemi kérdésre nem találtunk megoldást. Az Európai Bizottság hezitált egy ideig, mert nem igazán akar beavatkozni a tagállamok illetékességébe. A program a tagállamok kutatási infrastruktúrájára infrastruktúrsra 51 egyetem jut. A kiválóság az nem csak tudományos kiválóságot jelent, hanem menedzsment, menedzsmenti képességek, menedzseri képességek, az együttműködés Európában ennek erős például, hogy egy tagállam eh, kidolgoz egy kiválósági programot, de ennek referenciája egy nemzetközi európai program lenne, eh, és a kiválóság programban eh, kiválasztott intézményeknek utalná ki a pénzt az Európai Unió cseréről, generációk együttműködéséről, stb. Tehát lehet, hogy egy nagy ország, mint Bulgária, talán vezető szerepet játszhatna e, ebben a negyedik e, innovációs hézagot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégám, ezt a megjegyzést és a kérdését. Márta úr, a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. én vagyok itt az utolsó a kollégáim között, de és ez rám tartozik, és a frakciómra, majd megbeszéljük. Bulgária tehát a következő elnöki ország. Tisztelt gazdasági miniszter úr, ön a versenyképességen dolgozott, ennek javításán. Ez nagyon jó. Az Európai Parlament 2017-ben 8 nappal lett téve dolgozott a harmadik országok gazdasági státuszáról szóló anyagon, Kína, stb. E, és a e, kereskedemi e, együttműködés eszközeit erősítettük. Kedves kollégájához tettem volna föl egy kérdést, de végül is ő elment, de talán ön is tud válaszolni. Ön a 16 plusz 1-es csoport csúcs találkozóját fogja eh, tartani. Itt a kínai beruházásokról is szó lesz az Európai eh, Unió területén, mi, amelynek során az Európai Uniós szabályokat teljes mértékben megkerülik. Eh, például a Budapest-Belgrád vasútvonalról is beszélhetünk, mint beruházásról. Emellett önök is aláírt tudtak a 16 plusz 1-es eh, kereten belül Kínával egy szabad kereskedelmi zónáról szól a eh, eh, megegyezést, de közben ez szembe megy azzal, hogy azt próbáltuk elérni, hogy egyelő feltételek mellett versenyezzenek itt egymással a vállalkozások. Közben azt is tudják, hogy az Európai Bizottság teljesen jogosan aggódva tekint ezekre a külföldi beruházásokra itt, és a közösségen kívüli beruházások ellenőrzése egy nagyon fontos téma, főleg az érzékeny területeken, mint a közlekedés, a digitális gazdaság, stb. Magától értetődik az a kérdés, hogy önök hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság eh, szint hát eh, azt kockáztatja, hogy az önök országának érdekeivel szembe megy, amikor eh, viszi előre ezeket a témákat eléggé ellentmondásos ez, ez a 16 plusz 1-es csoport, ez hitelesnek tartja -e ezt? A politikai vita a kutatásba való beruházásokról, és arról, hogy ezeket elsősorban a kiválóságnövelés kiemelt szerepet játszik, Tudom, hogy más országokban hasonló vita zajlik erről a témáról. Remélem, hogy a soros elnökségünk ideje alatt sikerül egy eszmecserét elindítanunk a következő keretprogramról, konkrétabban az információs szakadékról. És azt, hogy mennyire fontos a kevéssé reprezentált országok számára a lehetőségeket bővíteni. Nem lehet ez egy zárt klub, a többiek számára is lehetőséget kell biztosítani a részvételre. De persze meg kell várni az Európai Bizottság erre vonatkozó június létrehozását. A keretprogramból finanszírozzuk a strukturális alapok és a keretprogram között is szeretnénk szinergiákat teremteni azért, hogy a kutatási eredmények társadalomra gyakorolt hatása nagyobb legyen. Ez mindenképpen részét képezi majd a tanácsi következtetéseknek is elsősorban az infrastruktúra javítására fordítjuk, valamint arra, hogy kiválósági központokat hozzunk létre. Emellett a regionális kutatási infrastruktúra kialakításán is dolgozunk. Miniszterként különösen fontos számomra a kiválóság és a képzési lehetőségek előmozgatővé tenni, hogy egy interdisziplináris környezetben megállják a helyüket. és köszönöm az önök által elmondottakat, mindenképpen felhasználjuk majd mindezt eh, a további munkánk során. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, köszönjük a beszámolókat, köszönjük, hogy válaszoltak a kérdéseket. Még egyszer mondom, mondja az elnök. Köszönöm szépen mindkét miniszternek a jelenlétet, a sok információt, a válaszokat a kérdésekre. Ipar, innováció, kutatás és eh, űrkutatás, ezek voltak a földő fél évben, amely egy nagyon fontos fél év lesz. Ez a során nagyon fontos tehát, hogy minél gyorsabban haladjunk előre. Köszönöm még egyszer, és sok. haladjunk tovább. A következő témánk a bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete, a 347 hetes számú Európai Parlament és Tanácsi Rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról. PCI-k röviden. PCI-kről van szó. Katarina Szikofot szeretném üdvözölni, aki a hálózatokkal és regionális kezdeményezésekkel foglalkozik az Európai Bizottságban a regionális főigazgatóságon belül, ott osztályvezető. Öntől várjuk a beszámolót. Az Európai Bizottságot az ITRE szakbizottság meghívta, hogy bemutassa a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely a közös érdekeltségbe tartozó projektek egyharmadának elfogadásához kapcsolódik, arra irányul, közös érdekeltségű projektek, nagyon fontos téma. A kulcsfontosságú infrastruktúrális projektjeink fő, tartoznak ide főként a határokon átnyúló projektek, amelyek az EU-s tagállamok energetikai rendszereit kapcsolják össze. Céljuk, hogy segítsenek az EU-nak abban, hogy elérje energetikai politikáját, célkitűzéseit és éghajlatvédelmi céljait. Fontosak a polgárok szempontjából ezek, és fontosak a Párizsi megállapodásnak megfelelő célok, illetve a Párizsi megállapodásban foglalt célok végrehajtása szempontjából, a gazdaság széndiokszid kibocsátásának csökkentése szempontjából. Ez tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz kapcsolódó rendszeres eszmecsere eh, részét képezi. Azt kértük, hogy eh, a vizsgálati időszakot, a rendes vizsgálati időszakot két hónappal bővítsék ki, ez a vizsgálati időszak 2018. március 27-én ér véget. Hadd fűzzem hozzá, kedves barátaim, és ez nagyon fontos, a ITRE szakbizottság tagjai a felhatalmazáson alapuló rendelettel kapcsolatosan 2018. január 26-a déli 12 óráig jelezhetik esetleges fenntartásaikat. Ezzel a felhatalmazáson alapuló rendelettel kapcsolatban. Most pedig várjuk Szikovasszony mondandóját. Nagyon fontos témáról van szó. Önél szó. Köszönöm szépen, Évén. Ami a jövőt illeti, láttuk már a transeurópai hálózatok politikájának az első sikereit, a végrehatig. Ez azt jelenteni, hogy az EU-s tagállamok közös belé szünet. Ami a villamos energiát illeti, egyre képes a kezelni azokat a megújuló energiákat, amelyeket bárhol megtermelhetnek Európában, és képes azokat benne a földgáz mm, területén látunk egymással versengő projekteket is, Végül a piac dönti el, hogy meg nem súlyos környezeti agályok merülnek fel, és az adott projekt nem kapja meg a szükséges környezet. A közös érdekű projektek listája esetében például a Juncker terv révén, vagy egyéb más források révén. És a harmadik dolog, amit megemlít, kívánják megszüntetni a különböző tagállamokban, például a balti államokban, Bulgáriában és így tovább. Ami a villamos... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének, hogy eljött ma hozzánk, azt remélem. Valamilyen algoritmus, van-e valamilyen logika, amelyet az Európai Bizottság követ? sokkal jobb lett volna, erre rákérdeztek. És hogy a mutatókat mennyire sikerült teljesíteni. Ön említette az energiabiztonságot. Éklet mínusz 20 fokot is elérik télen, mint például hazámban, Romániában, de Lengyelországot is említhetném, nagyon kemény színről teljes mértékben lemondjanak. Jelenleg nincsen olyan viszont csak romlik. Az energiabiztonság hiánya egyes országokban kiemelten fontos. Bulgária, Román. Ezért azt gondolom, hogy sokkal komolyabban kellett volna hozzáállni ehhez a témához, ugyanis az energia biztonság nem olyan dolga, ugyanis közösen már a kezdetektől fogva tudtunk volna segíteni abban, hogy a felmerülő kérdéseket elkerüljék, figyelmeztetési stratégia? Ne haragudjon, hogy ilyen sok kérdést feltettem, de hogyha már korábban is lett volna erről vita, akkor az... Elnök úr, itt egy kicsit eh, ez úgy tűnik, hogy el vagyok eh, szigetelve itt a bal oldalon kal kapcsolatos szavazásunkat ez maximum csak dekorálja. Van itt ebben egy közös érdek? Hol a közös érdek? Azt mondta, hogy ebben nincsen közösségi érdek. Ahogy elmondott, nem csak 53, nem 53 projekt, hanem 95, ez már elhangzott a nagyon fontos, hogy a kitűzött céloknak megfeleljünk. A Párizsi eh, Egyezmény, a COP21, a STEP projekt eh, eh, Spanyolországban, ez a frackingből jön, ez elutasítjuk. Hogyha mi nem értünk ebből semmit, akkor kérdezem, hogy a polgárok hogyan értékelik ezt? Ön önök megkérdezték a helyi önkormányzatokat, az európai polgárokat, hogy mit szeretnének? Én azt gondolom, hogy a köz, az érdekét ér helyzetből. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki a centrum vagy a jobb oldal részéről szeretne hozzászólni? Kicsit úgy tűnik, hogy nem megfelelő az egyensúly. Valószínűleg egy teljes ITRE bizottsági vita máshogy néz ki. And we would like to ask you for your... Uh, De akkor most hallgassuk meg a válaszokat és a megjegyzéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Megpróbálok végigmenni ezeken, de lehet, hogy egyeseket általánosabb, az eljárásra vonatkozó általánosabb megjegyzésekkel meg tudok válaszolni. Először is, ami az elemzést illeti, az, ennek az alapja az a szenárió volt, hogy a megújuló energiaforrás és a, a hatékonysági célkitűzéseink, a 2030 akkor ez volt a célkitűzés, ez megvalósul. Tehát az elemzés, amit végeztünk, az energiahatékonyság és a megújuló energia célkitűzések, tehát megvalósulnak, és az európai jogszabályok időben életbe lépnek. Tehát ez egy nagyon ambiciózus forgatókönyv, amelynek keretében ele- szükségletek elemzésé során az az energia és klímapolitika három pillérére nyugszik. Az első a belső piac tökéletesítése. Milyen árat fizetnek a polgárok az elektromos áramért és a gázért. A más területein akkor ott a versenyt forszírozni kell. A verseny aztán az árakat majd csökkenti. Tést ért el, és ez lehetővé teszi a költségek visszafizetését néhány éven belül. Aztán köszönhetően közép- és dél-kelet-európa kompetitív hoz fér hozzá, 8, 4 milliárd euró a költség megzetni. Tehát ez a belső piac és az árkülönbségek, főleg a az ellátás biztonság az azt jelenti, hogy vannak olyan alternatívák, amelyeket csak kritikus eh, időszakban használnak ki. A, a, a hálózat 2020 elején eh, elkészüljön gázra vonatkozóan, ami még a részletekre. Természetesen a biztos nevében nem nyilatkozhatok, mert nagyon fontos. A párbeszéd, amit folytatunk az érdekelt felekkel, hogy mondtam, mi eh, arra koncentrálunk, hogy a 2030-as célkitűzésre biztosítani kell, hogy az energiállátás ne szakadjon meg a háztartásokban, figyelembe véve az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások 30%-os célkitűzésének megvalósulását. Ahogy a költséghatékonyság elemet megnéztük, megnéztük a klímára való hatást is, áttéréskor is volt átcsoportosítás, vagy csoportosítás, tehát mindig voltak csoportosítások, ez emellett kitartunk. Ez nagyon nehéz, kodik azzal kapcsolatban, hogy Európában mire van szükség, és a prioritás továbbra is az elektromos áramra kell, hogy helyeződjön. Egyre inkább arra kell, hogy helyeződjön. Az egymással versenyző projektek. Nos, elektromos áram vagy gáz eh, piacra juttatása fontos. Eh, egy projekt eh, ebben lehet, hogy elegendő. Mindazonáltal két évente visszatérünk a listához, és minden projekt, hogyha, amelyeknek például a költsége növekszik, ez ellenőrzés alá lehet, hogyha a költségek növekednek, az előnyök pedig maradnak az eredeti szinten, akkor lehet, hogy már nem éri meg, nem térül meg a projekt. Húsz, negyven, akár 60 évig is működnek, ez igaz, de a piacnak azt kell értékelnie, és a piac, azt várjuk, a legtöbb esetben eh, fizet is eh, elvégezni, és az elkövetkezendő 10-20 évre vonatkozó eh, projektekre ezt megteszik, hogyha 40 évig tart, míg megtérül a beruházás és profitot termel, akkor lehet, hogy megkérdőjelezik ennek az indokoltságát. Ami a mm, az áttételi rendszert megvizsgáltuk, ezek az ÉSZER, a bizottság és a regionális csoportok ellenőrzés alatt működnek, nincsen döntéshozási jogkörük, fele, elszámolt, gondolom, hogy lenne itt a két áttételi rendszer operátor esetében kétség. Nemzeti szabályozók, a munkánk során résztvevő felek nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen ők azok, akik figyelembe veszik a társadalmi értek, érdeket eh, nemzeti kontextusban, és teljes mértékben tudatában azok a regionális együttműködés kulcsfontosságú szereplői szereplői. Lehet, hogy vannak olyan esetek, amelyekben egyes projektek esetleg nem hoznak előnyt egy országnak, de lehet, hogy a szomszédos országnak előnyt hoznak. E, tehát európai perspektívát vizsgálunk itt. Szerepel energia és megújuló energiaforrás e, tekintetében, ez, e, ezen keretben kell ezeket tehát megvalósítani. Szor pedig az európai szintű tervezés, a regionális együttműködés, illetve a, a szabályozók bevonás, hogy politikusnak kellene mennie, hiszen ilyen mérsékelt hangokra van szükség ahhoz, hogy elérjünk bármit is. Van még néhány percünk. Második forduló következik. Paul. Nem, nem, nincs meg vége. Maradjon csak, maradjon! Második forduló következik. Paul. Nem, nem, nincs még vége. Maradjon csak, maradjon! Sajnáljuk, nagyon sajnáljuk, hogy el kell mennie, mert most kezdődik a legfontosabb rész. Paul. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, ezt a, köszönetet mondani ezért az előadásért. Nagyon érdekes a parlamentnek látni azt, hogy hová helyezik a hangsúlyt. A jelenlegi időpontban pontosabban figyelembe kell venni, hogy a jövőben a határon átnyúló tevékenység, ott úgy gondoljuk, úgy te, gondoljuk, hogy itt egyenlő jogokat kell, hogy élvezzünk. A második dolog az energiakarta egy alap dokumentum. Ezt úgy készítettük el, hogy európai szinten a keret a delegált jogi aktusok e, eset. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani, ezért az egyes projekteket megnevezte -e azokat, amelyekről már eh, tíz éve elkezdtük eh, a eh, megbe, és hogy milyen okokból veszik föl a listára az adott projekteket, az áram, a gáz projekteket, hogyha egy kicsit átláthatóbban amerikai termelés be nem indult, vagy túlságosan el nem terjedt, de, de aztán a grafikában megmutatta a hézakokat, hogy ez közös érdek, ez, ez egyértelmű. Nehezebb a helyzet, az, a energiát termelünk, amit nem tudunk a szükséglet helyére eljuttatni, hogy Németország néhány nappal elény alakításában is fontos ez. Sok területen nem értünk egyet, a beruházásokat. Köszönjük szépen. Benito Ziluaga az utolsó hozzászólévéséhez, a hozzászólásokra is volt elég idő, most a válaszok következnek. Köszönöm szépen. Valóban még csak most indul, és a biztosnak is ezt az üzenetet viszem magammal. Fontos, hogy sokkal korábban egyeztessünk a parlamenttel, mint eddig is. Az egyik képviselő a közlekedés területét említette. Európában sok tapasztalat és tudás nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy a projekt az nem lenne jó, hogyha egy közlekedési szolgáltató energetikai projektet terjesztene elő például. Véleményem szők végzik az értékelés zárt ajtók mögött. Ők egy jól szabályozott közegben működnek a földgázra és a villamosenergiára vonatkozólag, a közös érdekű projekteket a lehető legambiciózusabb forgatókönyvek szerint értékeljük. Használjuk, ugyanis abban állapodtunk meg regionális szinten, hogy a legambiciózusabb forgatókönyveket használjuk a projektek értékelésekor. Ami a projekt... Nos, hogyha más módszert alkalmaztunk volna, akkor az első listán közel száz ilyen projekt lett volna. Ezt értettem koherencia alatt, a számítási módszerünk gammal őket. Köszönjük szépen ezt a kiváló eszmecserét próbálok egyensúlyt biztosítani a szakbizottságunkban, és hadd mondjam el azt is, hogy szerintem mindenképpen jobb a földgáz, mint a kőolaj vagy a szén hasznosítása. Ez is az egyik fő oka annak, hogy ne földgáz hasznosítása nélkül. Ez egyelőre lehetes, lehetetlen. Éppen ezért is törekszem arra, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk az eszmecserénk során, alapvető kérdés az, hogy hogyan akarjuk a párizsi vállalásainkat megvalósítani, nélkül manapság nagyon nehéz boldogulni. Természetesen az energia tárolás az az irány, amelybe el kell indulnunk, erre mindenképpen szükség van, és hogyha az energiatárolás és az elektromos áram tárolása területén nem érünk el van a kölcsönös megértés, akkor nagyon sok mindent elérhetünk. Köszönöm mindenkinek az eszmecserét, nagyon jó volt ez az eszmecsere, önnek is köszönöm, asszonyom. Hát egy év múlva választások lesznek Európában. Fontolja meg, nem tudom, hogy melyik frakciót részesíti előnyben, itt van az összes ön előtt. Légek, térjünk át a következő napi rendi pontunk, a BEREK, az elektronikus kommunikáció számára létrehozott európai szervezetünk. Itt van Tosenovski kollégánk, és először Del Castillo Vera úrnak adnám meg a szót a kommunikációs kóddal kapcsolatosan. Ezek az észcsoros elnökség idején indultak, és február 1-én lesz az első háromoldalú egyeztetés a bolgár soros elnökség alatt. Ez idáig megpróbál Meglátjuk majd, hogy február 1-én, amikor a bolgárokkal tartjuk az első egyeztetést, tudunk-e előrelépést elérni azon pontok kapcsán, elgondolkodhatunk azon, hogy esetleg a spektrumra vonatkozó részt a második bolgár elnökséggel tartott háromoldalú egyeztetés alkalma e fér témájának, ami egy további nehéz terület. Remélhetőleg tudjuk tartani a menetrendet, és április végén lezár, amelyet az összes frakció támogatott, ez egy nagyon erős jelzés volt a parlament részéről. Úgy gondolom ez hasznos a tárgyalások a harmonizált rádiós spektrum kérdésében. Ma délután maga a miniszter lassan, de biztosan haladunk előre, és köszönöm szépen a frakciók együttműködést, és persze a titkárság segítségét is járnak. Most pedig Evzsen, kérlek számolj be a berek szabályozásról. Köszönöm szépen. A berekkel kapcsolatos téma szorosan kapcsolódik Pilár témájához, dossziéjához. Ez is az oka annak, hogy próbáljuk a két dossziét egymással párhuzamosan előbbre vinni. A kódexel kapcsolatos háromoldalú egyeztetések során azt tapasztaltuk, hogy a tanács a parlamentéhez nagyon hasonló megközelítést követ. Abban meg tudtunk állapodni, hogy a berek számára egy kettős struktúrára van szükség. Az Európai Bizottság csalódottnak mutatkozott ennek kapcsán, ugyanis azt szeretné, hogy maradjon fenn a jelenlegi struktúra de a legtöbb európai parlamenti frakció megegyezett a kettős struktúrában, és a szakbizottság is erről döntött. Egy közös megközelítést próbálunk kialakítani. A kérdés most az, hogy sikerül-e a kódex kapcsán olyan döntéseket hozni, amelyek aztán a bereken belül végrehajthatók lesznek. Vannak még nyitott kérdések, az egyik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik. A másik a potenciális illetékes szervekre, illetékes hatóságokra vonatkozik. Készen állunk arra, hogy egy további három oldalú egyeztetést tartsunk, és az utolsó egyeztetésre várhatóan április végén kerül sor, így tarthatjuk a az előirányzott ütemtervet, és párhuzamosan haladhatunk az előző témával. Köszönöm szépen a támogatást mindenkinek, a technikai támogatást is. Megpróbáljuk a fennálló, meg, fennmaradó időt a lehető legjobban kihasználni. Köszönöm egyébként Pilárnak is az együttműködést. Fontos, hogy a két